kollégának, hogy a bevezetőjét tartsa meg, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, tisztelt elnök úr. Egy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ma önök előtt, jelöltként, biztosi jelöltként. Az első olyan bizottság tagja, tagjelöltjeként, amelyet az Európai Parlament választ 13 évet töltöttem itt az Európai Parlamentben. Ezek olyan évek, amelyek a szakmai és politikai pályafutásom során a legkitűnőbb évek közé számítanak. Nagyon jól ismerem ezt a házat és azon értékeket és érdekeket, amelyeket itt képviselünk. A demokrácia, a szabadság, az igazság, a méltóság, az egyenlőség, ezek tették az Európai Uniót a leggazdagabb és szabadabb térséggé. Ezen értékek mindig is inspirálták politikai előmenetelemet, politikai pályafutásomat. Gondolok többek között az egyenlőségre. A választási kampány során tettem egy szerencsétlen megjegyzést, amely alapján megkérdőjelezhették az egyenlőséggel kapcsolatos elkötelezettségemet. Ez egy szerencsétlen megjegyzés volt, ezért elnézést kértem akkor, és megint csak elnézést kérek önök előtt, sajnálom. Szilárdan hiszek abban, hogy a nők és a férfiak közti egyenlőség egy alapvető pillér, amely alapján felépíthetjük az igazságosabb, befogadóbb és gazdagabb Európát. Tisztelt képviselők, szeretnék tisztázni néhány olyan információt is, amelyet megismerhettek az elmúlt napokban. Semmiféleképpen nem módosítottam a vagyonnyilatkozatomat, és minden egyes tevékenységem, szakmai, illetve politikai tevékenységem is egyértelműen tükröződik az érdekeltségi nyilatkozatomban. Ami pedig az Európai Parlamenti képviselőként benyújtott érdekeltségi nyilatkozatomat tegnap frissítettem, mivel megváltoztak a körülmények, amelyeket szerettem volna tükrözni ebben. Például tükröztem ebben azt, hogy a Petrolochis és Dukár vállalkozásokban való részesedéseimet eladtam, sem én, sem a családom közvetlenül semmilyen kapcsolatokat nem ápol ezen vállalatokkal, tehát túlmentem azon is, amit a hatályos szabályozás megkövet. Továbbá azt is tükröztem ebben, hogy a FAES alapítványnak már nem vagyok tagja, amióta mm, biztos jelöltként neveztek ki. És jelöltem azt is, hogy 2008 és 2011 között a Nemzeti Választási Bizottság elnöke voltam. Ez szerepel az önéletrajzomban és a pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatomban is, amelyet korábban már eljuttattam a parlamenthez. Tisztelt Uraim, Hölgyeim és Uraim, ez a parlament kulcsfontosságú eleme az Európai Unió demokratikus életének, és éppen ezért intenzív politikai párbeszédre törekszem önökkel számíthatnak éppen ezért arra, hogy kész vagyok én, és a szolgálataim is arra, hogy amennyiben ez szükséges, eljövök ide önökhöz, elmagyarázzok, elmagyarázom önöknek fellépésemet, és meghallgatom önöket. Hiszek abban, hogy a párbeszéd segített bennünket abban, hogy a nemzetek önzésén túllépjünk, és felépítsük azt a közös projektet, amely a szolidaritás, és amely az Európai Uniót képviseli nagyon nagy felelősség előtt állok, amiért, amikor is a klímaügyi és energiaügyi biztos jelöltnek neveztek ki. Ez két olyan politika, amely minden bizonyal az európai nemzedékek jövőjét meg fogja határozni, és ha ezeket ötvözzük, ezáltal erősebbek válhatunk. Meggyőződésem megrendíthetetlen. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie a klímaügyi fellépés terén, biztosítanunk kell a munkahelyek teremtését és Európa versenyképességét is. Csak így tudjuk elérni azt, hogy az erőfeszítéseink az éghajlatváltozás ellen állandóak és tartósak legyenek. Higgyék el, hogy amikor környezetvédelmi miniszter voltam, egyértelmű és határozott politikát követtem, a, követtem az Európai Bizottság éghajlatváltozása kapcsolatos álláspontját. Az volt ugyanis a meggyőződésem akkor is, hogy az Európai Uniónak éllovas szerepet kell betöltenie ebben a küzdelemben. Együtt dolgoztam Koni Hédegárt biztossal, aki előtt tisztelgek itt és most, és nagyon jól tudom, ismerem a fő érdekelt feleket és az ő aggájaikat. Tisztelt képviselők, amikor úgy döntöttünk, hogy a klímaügyi fellépést és az energiaügyi fellépést összekapcsoljuk, ez jelzi, hogy ezek mennyire központi fontosságúak a bizottság megválasztott elnöke számára. Egy nagyra törő politikára van szükségünk az éghajlatváltozás és az energiaügy terén, ez ugyanannak az érmének két oldala. És e, e két politika ötvözése erősebbé teszi a fellépéshez kezünkben levő eszközöket, és kihasználjuk jobban a szinergia hatásukat is. Tisztelt képviselők, az Európai Bizottság javaslata a klíma és az energiaügy terén a 2030-as keret tükrözi ezt az integrált megközelítést. Nagyon sok kihívás előtt állunk. Határozottan előre kell lépnünk egy olyan gazdaság felé, amely alacsony széndiokszid kibocsátású. Csökkentenünk kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és azt kell elérnünk, hogy az energia mindenki számára megfizethető legyen. Az ellátást biztosítanunk, garantálnunk kell, és csökkentenünk kell az energiaimporttól való függőségünket, új lehetőségeket kell teremtenünk a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Mindezt nem érhetjük el úgy, hogyha nem teszünk fokozott erőfeszítéseket, és ha nem rendelkezünk egy koherens, határozott és eredményes kerettel. Tisztelt képviselők, egyértelmű mandátumot kaptam a bizottság megválasztott elnökétől. Ez alapján a következőképpen járni kell. Először is alapvető fontosságú, hogy a globális felmelegedéssel szemben a 2015-ös Párizsi csúcson éllovasok legyünk, nagyra törő célokat kell kitűznünk magunk elé. Szeretném hangsúlyozni, hogy az októberi európai tanácsülés nagyra törő lesz, amikor meghatározza majd a kibocsátásra vonatkozó csökkentési értékeket és a megújuló energia források felhasználását. Közös a felelősségünk, ezt nem ignorálhatjuk. Ugyanígy a megújuló energiaforrások felhasználása terén a világon elsők kell, hogy legyünk. Ezt fel kell használnunk a gazdasági növekedés céljából. A, azt szeretném, hogy a megújuló energiaforrások és Európa összekapcsolódjanak. Egy olyan hálózatra van szükségünk, amely modern és képes ennek az energiának a felhasználására. El kell érnünk azt, hogy Európa a legenergiahatékonyabb kontinens legyen. Juncker biztos úr egyértelműen fogalmazott. 30%-os kötelező energiahatékonysági cél 2030-ig, ez a minimum kell, hogy legyen, és együtt fogok dolgozni önökkel annak érdekében, hogy olyan politikákat dolgozzunk ki, amelyek elvezetnek bennünket ehhez a célhoz. Ehhez figyelembe kell vennünk, hogy az Energia Unió létre kell jöjjön, és egy jövőorientált éghajlatváltozási politikára van szükségünk. Nehéz időket élünk, egyre nagyobb a nyugtalanság az Európai Unió határain kívül, és ennek kézzelfogható kézzelfogható következményei vannak. Éppen ezért az első prioritásom biztosként az lesz, hogy hozzájáruljak a gázellátás biztosításához Európában most ősszel. Öttinger biztos jelölt szeptemberben, biztos szeptemberben egy tervet terjesztett elő az energiállátás érdekében. Úgy vélem, hogy a józanész kell, hogy győzedelmeskedjen, hogy elkerülhessünk egy olyan helyzetet, amelyben mindenki vesztes lenne. Éppen ezért intenzíven, határozottan fogok egy cél érdekében dolgozni. Európa kiszolgáltatottsága az energia függőség terén kézzel fogható. Éppen ezért az energiabiztonság egy politikai prioritás kell, hogy legyen. Biztosként hozzá fogok járulni ahhoz, hogy az Energia Uniós, Unióért illetékes alelnök koordinációjával megteremtsük az energia uniót, és egy nagyra törő éghajlatváltozási politikát valósítsunk meg. Ennek a következő pillérei lesznek mérsékelnünk kell az energiafelhasználást, javítanunk kell az energiahatékonyságot 2020 után, főleg az épületek, a közlekedés és egyéb iparágak terén. Másfelől meg kell valósítanunk az energia belső piacát, amelyben az energia szabadon áramolhat. Ehhez pedig egy olyan hálózatra van szükségünk, amely teljesen integrált az összes tagállam között, és fel kell hagynunk, fel kell számolnunk az energiaszigeteket, és a döntéshozatal középpontjába a fogyasztókat kell állítanunk. Az energiafüggőséget csökkentenünk kell, új forrásokat és új import útvonalakat kell keresnünk, a tárgyalási erőnket fel kell használnunk, és gyorsan meg kell nyitnunk a déli, a déli folyosó megnyitását, ami az energiaellátás sokszínűbbé tétele szempontjából kulcsfontosságú lesz az innovációt, a kutatást is, fokoznunk, javítanunk kell. Külön hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy csökkentenünk kell a költségeket, és új technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek alacsony szénkibocsátásúak és energiahatékonyak. Továbbá növelnünk kell az energia előállítását itt az Európai Unióban is, javítanunk kell a különböző nemzeti energiapolitikák közti koordinációt, és el kell érjük azt, hogy Európa a harmadik országokkal egységes hangon szólaljon meg. Ugyanígy Európának szüksége van egy új energia kormány kormányzásra, energiaügyi kormányzásra is, és meg kell teremtenünk a regionális energiaügyi együttműködés kultúráját. Tisztelt képviselők! Az a célom, hogy a 2030-as keretet valóra váltsuk, felhasználva az összes rendelkezésünkre álló eszközt e cél eléréséhez. Engedjék meg, hogy megelőlegezzek néhány gondolatot. Dolgozni fogunk annak érdekében, hogy a kibocsás kereskedelmi rendszer megerősödjön, és a piaci stabilitási tartalékot is szeretnénk ehhez prioritásként kitűzni. A 2020 utáni új klímaügyi célkitűzéseket szeretnénk hatékonyan elérni. És az is célom, hogy politikai párbeszédet folytatok önökkel, ezt követően pedig egy jogalkotási javaslatot terjesztek elő, amelynek célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, amelyek nem képezik az ETS rendszer részét. Ami pedig a közlekedési ágazatot illeti, fokozottan hozzá kell igazítani ezt a rendszert a szükséges a, a körülményekhez, hogy egyensúlyt teremtsünk, és a, egy olyan gazdaságra van szükségünk, amely alacsony szénkibocsátású. Jelentős mértékben hozzá kell járulnunk a munkanélküliség elleni küzdelemhez, főleg azon munkanélküliség elleni küzdelemhez, ami a fiatalokat sújtja. E célból pedig egy csomagot fogunk előterjeszteni, amelyhez 300 milliárd eurót különítünk el. Az a cél, hogy az éghajlatváltozás és az energia ennek a jövőbeli javaslatnak a prioritása legyen. Ehhez azonban koordinációra van szükség, és nagyon sok párbeszédre. Tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, hiszek eh, abban, hogy eh, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energia nem ismer politikai irányzatokat. Nincsen egyetlen egy olyan ember sem a bolygón, akit nem fog érinteni az éghajlatváltozás. Nincs Európában egyetlen olyan hely sem, vagy vállalat, vagy otthon, ahol nem szenvednék meg ennek a következményeit. Éppen ezért nem ülhetünk ölbetett kézzel, mert nagyon sok forog kockán. És annak idején, hogy a válasz, annak érdekében, hogy a válaszadást irányítsuk, az önök támogatását kérem.